Pan przewodniczący! Az elnök. E, wznawiam posiedzenie. Köszönöm, megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve immár hozzáférhető, van ezzel kapcsolatban megjegyzés, most nincs. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Az első napi rendi pont az ebédszünet után. A bizottság elnökéhez intézendő szóbeli kérdések órája. Egy perc áll a kérdező rendelkezésére, a válasz szintén egy perc, 30 másodperces viszontválasz, és 30 viszontkérdés, visszakérdezés, és 30 másodperces viszontválasz lehetséges a szabályok értelmében. Először a frakciók vezetői kapnak szót. Corin Fortman Cole az első megszólaló a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, Barózó elnök úr! Az európai eh, alappal kapcsolatban Bocsánat, az, euró, az eurókötvényel kapcsolatos a kérdésem, amit szeretnék feltenni, mégpedig a következő. Milyen mértékben látja azt, hogy ezt ki lehessen terjeszteni, illetve milyen mértékben látja annak a jelentőségét, hogy a lehetőségét, hogy rövid határidon belül ezzel megvalósuljon. Van némi nyugtalanság a tagállamok részéről jelenleg, és ezért kérdezem, hogy milyen lehetőséget lát ennek kiterjesztésére. Thank you very much, Mr. President Barroso. Köszönöm szépen Barroso elnök urat, újra üdvözöljük az Európai Parlamentben, ma délelőtt is jelen volt. Köszönöm én is. Bartmán Kullasszony, köszönöm először is a kérdését. Ez nem a bizottság álláspontjától függ tulajdonképpen ez, hanem eh, ettől a dokumentumtól. A bizottság úgy véli, hogy a hatékony pénzügyi finanszírozás eh, az EFSF eh, alapján lehetőség van arra, hogy a tevékenységét az alap növekese. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy átfogó válasz, amit erre a kérdésre adnunk kell, nem egy dokumentumról, de mégiscsak egyetlen egy szó, mondat szól az alapról, a növekedés strukturális alapok, de mégis az euró stabilitásáról is van szó. Mint tudják, az FSF 440 milliárd euróval gazdálkodik, de azt is tudjuk, hogy ez, ha szükség van rá, további 40 milliárdot mobilizálhat. Tehát ez azt jelenti, hogy megtriplázzuk a, a forrásokat. A legkevesebb, tehát amit eh, tehetünk, az az, hogy az alapnak eh, a finanszírozási kap lehetőségeit, eh, forrásait meg növeljük, inkább hamarabb, mint később. Ez lenne tulajdonképpen a teljes válasznak egy része csak. Köszönöm. Van-e kiegészítő kérdés? Igen, egy kiegészítő kérdés azt mondja, hogy inkább korábban, mint később tegyük ezt meg. Mit ért pontosan ezen a kifejezésen, hogy inkább korábban, mert mégiscsak van, amennyire én tudom, egy a pénzpiacok finanszírozásának biztosítására egy program és egy menetrend, hogyha a, most megnézzük, hogy a pénzügyminiszterek és kormányfők miről tárgyalak, akkor már látni kellene, a, egészen pontosan az időpontokat. Az előbb, mint később, az pont ezt jelenti. Nem egyik napról a másikra persze láttuk, hogy az Európai Unió és a piacok inkább reagálnak, mint hogy aktívak lennének. Mielőbb lépnünk kell, ezt mondtam, és úgy tűnik, hogy az euró térség az ECOFIN üléseken korábban is, meg tegnap is elhangzott, igenis tesz előrelépéseket. Szerintem okos dolog lenne, mivel február 1 lesz az Európai Tanács ülése, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. A bizottság készen, el, készen áll erre. Köszönöm szépen. Stephen Hughes következik szocialisták részéről. Köszönöm, elnök úr, Barozó elnök. Tudom, hogy az ETUK, a szakszervezeti tömörülés már eh, nehezményezte azt, hogy a bizottság megpróbál beavatkozni az ír munkaerőpiacra, a szociális dialógust félretéve. Eh, a, ön eh, a jövőre nézve is ezt ígéri. Azt kérik a, hogy a flexibilis munkaerőt, illetve a munkavállalók túlzott védelmét, a fizetések indexálását vizsgálják felül. A bizottságnak nem annyira, nem a szociális dialógus előmozdítása a feladata, ön pedig éppen aláássa azt. Ráadásul Írország a szociális kárta alól mentességet élvez. Milyen alapon avatkozik önbe a kollektív béralkuk folyamatába? Ezen túlmenően is mindez aláássa a 2020-as stratégia sikerének esélyeit is. Nos, kétértelműség nélkül tudom mondani önnek, hogy támogatjuk a szociális párbeszédet európai szinten, nyilván állami szinten pedig a tagállam felelőssége mindez. Én egyébként az ETUK-kal, illetve a Business Europe-kal mindig is híve voltam a szociális párbeszédnek, de ugyanakkor most azt szeretnénk elérni, hogyha komolyabb ösztönzők állnak rendelkezésre, melyek a munkára ösztönöznek. Európa versenyképességének növeléséről van szó, ennek szükségességéről. Kiegészítő kérdés, képviselő úr? Igen, köszönöm, elnök úr. Miért van az Barozó elnök úr, hogy mindig a munkaerő piacra koncentrál? Miért nem a többi piacra, a pénzügyi piacra, a belső piacra, az árupiacra? Mindig csak a mindig csak a, a munkavállalói piacra gondol, és arra koncentrál, a leggyengébbeket támadja a munkaerőpiacot. Nem, nem csak a munkaerőpiacra koncentrálunk, foglalkozunk mi a pénzügyi piacokkal is, valójában éppen a parlament segítségével tárgyalunk ebben a kérdésben el kell mélyítenünk a belső piac reformját, és erről is beszélünk. Az energiapiac is napi renden van, de a munkaerőpiac is része azoknak a strukturális reformoknak, amelyek révén a versenyképességet növelni tudjuk. És tudjuk, hogy vannak sérülékeny, gyenge országok, ez is egy olyan, ahol a munkaerőpiacot is fel kell lendíteni. Köszönjük. Fierhofstadt úr következik liberálisok részéről. Köszönöm. Medvegyev úrral folytatott magánbeszélgetésén Barózó úr ön kitért Hodorovszki úr büntetőperére és elítélésére, és mi magunk is azt mondjuk, hogy ha ezen mérjük az orosz jogállamiságot, akkor az orosz jogállamiság megbukott. Nemcovot pedig december 31-én tartóztatták le eh, december 31-én, akkor egy olyan alkalommal, amikor a gyülekezési szabadságával élt eh, ami az alkotmányban, az orosz alkotmányban is szerepel. Minden hónap végén ő szervezett tiltakozó üléseket, és eh, számomra úgy tűnik, hogy 2011-ben is folytatódnak majd ezek az eljárások, illetve letartóztatások Oroszországban. Milyen politikát tud kialakítani az Európai Unió? Oroszország az EBSZ e tagja, a G8 tagja, a WTO potenciális tagja, én azt gondolom, hogy az európai intézmények sürgős fellépésére szükség van. Köszönöm szépen. Ahogy Ön is említette, az orosz partnerekkel tárgyalásban vagyunk, és Európa már ö, nyilvánosan is reagált Keci Eston főképviselő révén a két állampolgár bebörtönzésére. Az Európai Emberi Jogi Egyezménynek megfelelően követeljük a megfelelő bírósági eljárásokat, és az Európai Unió és az Orosz Köztársaság közti partnerség alapján is a modernizációs partnerség eh, alapján is, amelyet most alakítunk ki az Oroszországgal különböző formák, fórumokon, eh, megbeszéléseken. Eh, december 7-én itt Brüsszelben a csúcs találkozón is felszólítottuk Oroszországot arra, hogy teljesítse emberi jogi területen a rá vonatkozó kötelezettségeket, és tartsa tisztelemben az emberi jogi törvényeket. Köszönjük a megjegyzést, de úgy gondolom, hogy ebben a házban is foglalkozni kell ezzel a problémával mielőbb. Nem szabad, sürgősségi alapon kell vele foglalkozni, mert eh, az orosz köztársaságban nem mehetnek a dolgok így tovább. Nagyon sok eh, fontos eh, kereskedelmi kérdést tulajdonképpen ennek alá kell vetnünk. Köszönöm szépen. Rebecca Harms az öldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Oroszországban a sajtó és a média szabadság igen nagy probléma hogyha jól akarunk ebben a, a vitában megfelelően eh, eljárni, akkor nem szabad elnök úr azt sem megengedni, ami Magyarországon zajlik éppen a bizottság. Miért olyan laza a magyar médiatörvényel? Hiszen minden területen sérti azokat az alapelveket, amelyek Európában és azon túl is hat érvényben vannak a szakértői, jogszakértői biza, véleményt is kiadtunk. A, a törvény, a kopenhágai a alapelvek, az emberi jogi konvenció, az UNESCO egyezmény média részére, a Lisszaboni szerződésre, az EU alapjogi kartára, az audiovizuális irányelvre és a többi és a többire vonatkozóan mind sérti az alapelveket. Mi a helyzet Magyarországgal kapcsolatban? Miért nincs még szerződés összegéses eljárás, amit elindítottak volna. Tudom, hogy a meglévő joggyakorlat alapján is meg lehetne ezt tenni. Köszönöm. Magyarországgal, mint minden más tagállammal objektív és részrehajlás nélküli módon kell eljárnunk, és óvatosnak kell lennünk jogi szempontból. Egy világos módszertan mentén kell eljárnunk, ezt is tesszük. Krúz alelnök asszony tegnap a Libe szakbizottságban és a Kulturális Szakbizottság ülésén tárgyaltak. Vannak a médiatörvényel kapcsolatban, a magyar médiatörvényel kapcsolatban fenntartásaink, és küldtünk is egy levelet a magyar kormánynak, és e héten is még meg fogjuk tenni ezt. A magyar hatóságoknak erre reagálni kell. De megismétlem, be kell tartsuk világosan az objektív, világos pártatlan és megfelelő jogalapal rendelkező eljárásokat, mert Magyarországnak is joga van erre a fajta pártatlan elbírálásra. És mindenkit gar- arról, hogy nagyon közelről követjük ezeket a kérdéseket. De azt szeretném akkor kérni, hogy minden olyan dokumentumot, amelyet Magyarország a bizottságnak átnyújt, az nekünk betekintésre biztosi, biztosítsa, rendelkezésünkre bocsájtsa, hiszen az a gyanunk, hogy Magyarország adott esetben nem is a teljes törvényi szöveget terjesztette elő, tehát hogy az időre játszik, és a többi, és a többi. Szeretnénk tehát, ha átadnák nekünk ezeket a dokumentumokat. Ezen túlmenően kimondottan nehéznek tartom azt, hogy politika a hogy bizonyos politik politikát érvényesítsünk csatlakozó országokkal, például Törökországgal szemben, és a kopenhágai kritériumokra utaljunk, és azokról megfeledkezünk, akkor ha már EU tag egy ország. Köszönöm. Persze, hát a parlamentnek átadjuk a teljes információt, ahol mondtam korábban, Krúz biztos asszony a parlament illetékes szakbizottságában volt. Ezek a kérdések mind jogi dimenzióval is rendelkeznek, világos, objektív módon kell eljárnunk ezért. A bizottság híres erről, és hitelesen jár el. Nem akarjuk azt, hogy e, ezt a hírünket, a hitelességünket kockáztassuk, de természetesen nagy figyelemmel követjük a dolgot, hangot adunk aggodalmainknak. Én magam személyesen is szóltam erről Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, holnap is tudunk erről beszélni politikai szinten, de akkor is világos eljárásokat be kell tartsuk. Köszönöm, elnök úr. Mihály Tomás Kaminski a következő az EKR nevében. Köszönöm, elnök úr. Barozó úr, néhány nappal ezelőtt a Moszkvai Vizsgáló Bizottság kiadott egy jelentést a Smolenski katasztrófa okairól. Ebben a katasztrófában halt meg a lengyel elnök. A lengyel közvéleményt felzaklatta a jelentés tartalma, és elfogultnak tartják a jelentést. Az elmúlt napokban bizonyságot nyert az, hogy a jelentésből kimaradtak Oroszország számára kényelmetlen részek, illetve a jelentés megpróbálja áthárítani a felelősséget a lengyel félre. Senki épeszű ember Lengyelországban nem kérdőjelezi meg azokat a hibákat, amelyeket elkövettek a szervezők lengyel részről, ugyanakkor az orosz jelentés az gyakorlatilag egy olyan összeeskü, összeesküvésszerű jelentés, amely megpróbálja Oroszországot kimosni és minden felelősséget elhárítani. Mit kíván tenni a bizottság annak érdekében, hogy tisztázza ezeket az, ezt az ügyet, ezt a balesetet, amelyben az EU tagállamának egyik államfője halt meg, egyik tagállamának államfője halt meg. Köszönöm, elnök úr, Kaminski úr, nyilván senki nem fogja elfelejteni ezt a szörnyű tragédiát sem Lengyelországban, sem máshol. Mindannyian mindannyiunkat eh, rendkívül lehangolt eh, Kaczynski úr halála annak idején. Hallottam az orosz jelentésről, és ismerem a lengyel reakciókat, amelyek nem is különösebben furcsák az adott körülmények között. Nyilván a bizottság csak akkor tud eljárni, hogyha erre van jogalapja. A lengyel hatóságok soha nem kérték meg az Európai Bizottságot, hogy ebbe az ügybe bármilyen módon avatkozzon be. Nyilvánvalóan mindent, amire jogilag lehetőségünk van, hajlandóak vagyunk megtenni az ügyben. Köszönöm, elnök úr. Jól értettem-e önt, Barózó úr? Mivel a lengyel kormány nem fordult az Európai Bizottsághoz semmilyen kéréssel, hogyha az, a lengyel kormány kéréssel fordul a bizottsághoz, hogy nyújtsanak segítséget, akkor a bizottság erre kész. Igen, mint ahogy mondtam, valójában a jogalapját kell bármilyen eh, ilyesminek megkeresni. Ez egy katonai járat volt, egy állami hivatalos úton, és e, a szóban forgó lendelet a baleset után lépett hatályba. Nagyon kevés érvet tudnék felsorolni, amelyek jogalapot adnának a bizottságnak, de természetesen állunk a rendelkezésükre a lengyel hatóságoknak mindenben. Elnök úr, tisztelt Barozó úr, mint mindannyian tudjuk, az euró stabilitása rendkívül fontos. Ezzel kapcsolatban nem egészen értek egy eljárást. A védelmi háló, a védelmi források, illetve a mentő alapoknak a kibővítéséről van szó. A kérdés az az, hogy a különböző alapokkal kapcsolatban nem folynak itt egyeztetések? Adott esetben ez persze előfordulhat, de nem most ez az első alkalom, hogy erre gyanakszom. A médiák ráadásul erre igencsak figyelnek. Ez nem egyfajta férj-feleség közti vita, ami ön és Merkel asszony között zajlik. Az is igaz, persze megérti talán, hogy én sem értek mindig egyet Merkel asszonyal de itt azért mégiscsak fontos megnézni, hogy ezzel, hogyha különböző vélemények kerülnek nyilvánosságra, spekulánsokat segítik. Az Európai Unióban és intézményeiben különböző lehetőségek vannak. Az Európai Bizottságnak van felelőssége azzal kapcsolatban, amit az Euró térség és az Európai Unió számára helyesnek tart. Az éves növekedési felmérés nagyon fontos dokumentum, ebben találják a véleményünket, nem csak, kötelesség, nem csak feladatunk és jogunk, de kötelességünk ennek a kiadása. A, mindenben összefoglaltuk, amiket a piacokon láttunk, amiket tapasztaltunk. Ugye most azt valóban látjuk, hogy itt van a, megvan a készség arra, hogy határozottan egy átfogó válaszsal előre lépjünk, beleértve az EFSF alapot is. Ez egyértelműen kiderül a piacok elemzéséből, mellesleg ez nem pusztán a bizottságnak a véleménye, hanem az LKB is, az Európai Központi Banké, amely, megjegyzem, nagyon világosan adott ennek hangot. Tehát a bizottság véleménye alapján járunk valóban el. Igen, Barózó úr, teljes mértékben elfogadom azt, hogy a véleményét elmondta, és elfogadom a jelentés is. De mégis a kérdésem továbbra is áll. Egy ilyen fontos kérdésnél, amikor az euró spekulációjáról van szó, pláne egy olyan fontos időpontban, mint most, hogy lehet az, hogy Merkel asszonyal, vagy Sárközivel, vagy más kormányfővel nem egyeztetett véleményt tűnnek megfogalmazni? Hogy lehet az, hogy úgy tűnik, hogy a vélemény nem egyeztetett. Hát nincs szükségünk a tagállamok e, engedélyére a vélemény megfogalmazásához. Mellesleg a javaslatot igenis a legutóbbi Tanács ülés következtetéseinek megfelelően fogalmaztuk meg, ahol elmondtuk, hogy szükséges az eurótérség pénzügyi stabilitását megemlíteni. Az EFS ezt konkrétan meg is említették, és jelezték, hogy képe, készek arra, hogy megerősítsék az alapot. Én azt tudom elmondani, ami a bizottság álláspontja, egyhangú álláspontja, nem a kommentárokat tudom kommentálni. Tehát a bizottság és egyéb illetékes intézetek, intézmények felelős véleménye, amelyek az euró térséggel kapcsolatban felelősséggel rendelkeznek beszélhetünk persze bizonyos kommunikációs módokról. Köszönöm szépen, Madame Andersen. Köszönöm, elnök úr, Barozó úr. Egy közelmúltban nyug, nyugalomba vonult európai számvevő nagyon súlyos vádakkal illette a számvevőszéket, megkérdőjelezte a függetlenségét, illetve átláthatóságát. Ingwerda úr tisztázó levele valójában megerősíti azt, hogy a bizottság uralja a számvevőszéket, és megkérdőjelez mindazt, amit ez a parlament számbevőszéki ügyekben az elmúlt 15 évben tett. Épp ideje lenne felállítani egy teljesen független számvevőszéket, ugyanis anélkül az Európai Bizottság pénzügyi mentesítése értelmezhetetlen. Engedélyezi-e ön, Barozó úr, hogy külső auditor vizsgálja az európai pénzeket, illetve hogy mire költik az európai adófizetők pénzét? Köszönöm. Hadd emlékeztessek arra, hogy a számvevőszék egy teljesen független szervezet. A bizottság semmilyen befolyással nincsen annak ügyeire vagy prioritásaira, sőt, ilyen szándékunk sincs. A bizottságnak és az Európai Uniónak érdeke, hogy a külső auditorának a függetlenségét tiszteletben tartsa. Én soha negatív megjegyzést nem tettem az Európai Bíróságra, vagy az Európai Számbevőszékre. Ez alapvető szabálya és elve a jogállamiságnak, a demokráciának és a hatalommegosztásnak. Az számbevőszék auditál, mi pedig az auditált intézmény vagyunk. Nyilvánvaló, hogy ennek a folyamatnak jól kell működnie, és megalapozottnak kell lennie mindennek. A az eközben zajló párbeszéd megfelel az audit standardok szerinti eh, lehetőségeknek, és hadd emlékeztesek arra, hogy rendkívül kritikus eh, audit jelentéseket szoktunk kapni a számbevőszéktől, tehát mi tiszteletben tartjuk a számbevőszék függetlenségét. Köszönöm, elnök úr, nem fogadom el a válaszát. Az európai számbevőszék az elmúlt tíz évben kritizálta az Európai Bizottság munkáját. Erre az Európai Bizottság felszólította a számbevőszéket, hogy a metodológiájukat változtassák meg. Én 30 éve vagyok ezen a területen, a számvitel területén, soha nem láttam azt, hogy az auditált szervezet megpróbál parancsot adni az auditornak, hogy hogyan végezze a munkáját. A hiba határ csökkentése az feltételezhetően a bizottság beavatkozásának az eredménye. Hogyan tudhatnánk biztosan, hogy ez nem így van? Köszönöm. Az Európai Bizottságnak is van joga arra, képviselő asszony, hogy kifejezze a véleményét az audit folyamattal kapcsolatban. Ön is most ezt tette. Mi egy politikai testület vagyunk, kifejezhetjük a véleményünket. Ez nem, ez nem nyomásgyakorlás. Eh, az ön megjegyzését is tekinthetném nyomásgyakorlásnak, pedig valójában itt most éppen az átláthatóság eh, folyamatát eh, szolgáljuk. Nyilvánvaló, hogy a számbevőszék feladata az, hogy ajánlásokat tegyen, nekünk pedig az, hogy végrehajtsuk azokat az ajánlásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a függetlenek nevében Fanderstok kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Jeruzsálem az egyetlen fős, főváros, amelyet Izrael fővárosának tekinthetünk, és mindig is izraeli terület marad. Az Európai Unió terén, területén szerint a demokrácia keretében diktatórikus rendszer kellene, hogy legyen a megítélés alapján Izrael. A dzsihád képviseli mindazt, amit az izraeli állam megtestesít. Úgy gondolom, hogy erről foglalkozni kell az Európai Unió, nemzetközi közösség, és egyértelművé kell tenni diplomáciai szinten is a, a, a, a, a Izraelre vonatkozó véleményét azzal, hogy a diplomáciai képviseletet az izraeli fővárosba, Jeruzsálembe, mégpedig a, a, tehát Jeruzsálemet fővárosnak tekintve kell áthelyezni. A, Köszönöm szépen. Uh, Először is ismeri az EP és az Európai Unió Izraelre vonatkozó álláspontját teljes mértékben támogatjuk. Ahogy ön is mondja, a demokratikus állam igen nehéz környezetben. Teljes mértékben elismerjük jogaikat is. Ugyanakkor szeretnénk, ha Izrael is tiszteletben tartaná a az ott élő népek jogait, és úgy gondoljuk, hogy a, a két állam meg, a megoldás, az izraeli és palesztin eh, nép eh, egymás tiszteletben tartásával eh, kell, hogy éljen. Az, hogy a képviseletünk Izraelben hol van, nos ennek megváltoztatására nem látunk semmilyen okot. Well, yes, please. Additional yeah. question. Igen, kiegészítő Köszönöm szépen, természetesen csalódást okoz a válasz, de a bizottság véleménye szerint Izrael a Gáza övezetben épített házak, épületeket is kritizálta. Milyen az értékelés tehát a nyugati és a keleti jeruzsálemi területekkel kapcsolatban, ahol arabok és izraeliek élnek, E, tulajdonképpen diszkriminációt írnak elő Kelet-Jeruzsálemben, annak ellenére, hogy a város teljes mértékben egységes. Mit mondhatnak a Jeruzsálem város vezetőségének ilyen helyzetben, akkor, amikor egy olyan területre vonatkozó igényüket fejezik ki, amely igenis a város részét képezi. Köszönöm. Nos, úgy gondolom, hogy az Európai Unió álláspontja teljes mértékben megfelel a nemzetközi közösség véleményének, még Izrael legközelebbi szövetségeseinek véleményével is a, eh, a telepekkel kapcsolatban mint önök is tudják, nem mindig segítette a békére való törekvéseket a régióban a telepek építése. Meg is volt az oka annak, hogy miért nem Jeruzsálemben van a képviseletünk, pontosan abban a nagyon fontos városban nehéz a helyzet, bonyolult a helyzet. Jó lenne tehát, hogyha a béke mellett köteleznénk továbbra is el magunkat, támogatnánk ugyanakkor Izrael, de nem felejtkednénk el az ottani egyéb népek jogait sem. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig térjünk át a konkrét témánkra, amely innováció és energia. Ez a kérdések órájának második része, amit az innováció és energia kérdéskörének szentelünk tehát. Alejo Vidal Quadros kollega egy percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt bizottság tisztelt elnöke. Kérdezem azt, hogy a bizottság hogyan támogatja az innovációkat különböző területeken. Ugye ott van az energetikának a területe, a biokarbur, a bioüzemanyagoknak a kérdése, a második, harmadik, negyedik ö, generációs hasadó anyagoknak a technológiája, a megújuló energiák, az energiahatékonyság, a hidrogénnek a felhasználása, ö, ö, a készletezés, a tárolása ö, a különböző anyagoknak, a szindioxidnak a befogása és tárolása. Hosszan sorolhatnám a listát, listát, tisztelt elnök úr, de ugyanakkor világos, hogy minden témával nem lehetséges foglalkozni. Számos európai polgár aggódik, ezt szeretném most itten jelezni figyelembe véve, hogy milyen hosszú ez a bizonyos lista, amelyet ismertettem, és hogy mennyire nehezek a megoldások, mely témákat fogják kiemelni, melyek a prioritásai a bizottságnak? Uh, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a prioritások összefüggnek az energetikai piacot ki kell építeni, integráltá kell tenni. Ez, ebbe beletartozik az energiahatékonyság, illetve a megújuló erőforrások. Az energiahatékonyság nagyon fontos, de természetesen az alacsony szénhidrogén kibocsátású technológiákba is be kell fektetnünk, mert van ennek az egésznek egy külső dimenziója. És természetesen össze kell fognunk a partnereinkkel az energetika területén. Ez a négy prioritás, amely, amelyre az Európai Tanácsnak reagálnia kell. A szabályok betartása, a belső piac kiépítése, az energiahatékonyság, az alacsony szénkibocsátású technológiák, illetve a közös erőfeszítések globálisan külső partnereinkkel. Köszönöm. Cizeil asszony kap szót barroso elnök úr az európai unió csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását a cél továbbra 2020-ig 20%. Nem kellene még ambiciózusabb cél. Tény, hogy a legnagyobb terhet az energiaágazatoknak kell viselnie, az ETS ágazatoknak is. Személyes véleményére vagyok kíváncsi. Mikor gondolja, hogy megfelelnek a körülmények ahhoz, hogy ambiciózusabb céljaink legyenek? Milyen kézzelfogható intézkedéseket kellene az energia területén tennünk az Európai Unióban? Vajon ezek az intézkedések amelyeket ön is említett, azok az intézkedések, amelyeket előbbi válaszában jelzett? Nos, ez is nagyon jó folyamat. Cancún azik a klimatárgyalások során fontos volt, mert a több oldalú folyamatot fenntartatta, de a véleményem szerint nem volt elegendő. Ahhoz, hogy tovább lépjünk és elkötelezzük magunkat kötelező célok mellett úgy gondolom ahhoz a legnagyobb szennyezőknek kellene kapcsolódni ehhez az elkötelezettséghez, és a feltörekvő gazdaságoknak, hogy ők is hasonló erőfeszítéseket tegyenek, de erre eddig még nem került sor. Úgyhogy azt kell megtalálni, hogy őket hogyan bírjuk rá arra, hogy lépjenek. Ugyanakkor azok az országok, amelyek hajlandók arra, hogy további kötelezettségeket vállaljanak, azok ezt biztosíthatják. Az Európa Európai Tanács február 4-i ülésén ezt fogom javasolni, hogy intenzívebb energiahatékonysági célok legyenek. Az intenzitáson tudnélik még a célt nem értük el, a 2020-as célokat. A kibocsátásban igen, de nem az energiahatékonyságban. Itt még előre léphetünk. Derek Hogan, egy percben. President, and, uh, thank you, uh, Köszönöm, elnök úr, és Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy biztosítsuk az energia biztonságát a fogyasztók számára alacsony áron, a jövőben Európának mindenféle alacsony szénkibocsátású energiát fel kell használnia. A tiszta szén technológiát is, de eddig e területen nagyon lassú a fejlődés. A bizottság elnöke tud-e biztosítékot nyújtani arra, hogy támogatják a szénbefogás és tárolás területén folytatott kutatásokat a jövőben is. Köszönöm. Biztosítékot mondhatok arra, hogy megpróbáljuk ezt megtenni, de a tagállamok döntenek végül is, mint ugye a finanszírozásról, a kutatás finanszírozásáról. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, amiről tárgyalni kell majd akkor, amikor a több éves pénzügyi tervről tárgyalunk, de az biztos, hogy a megújuló energiák, alacsony szénkibocsátású eh, technológiák kutatása prioritás az Európai Unió energiapolitikájában és technológia tervében. Valóban a következő Európai Tanácsülésre ezt is javasoljuk. Fiona Hónasszony. Uh, Barozó úr, ön az imént azt mondta, hogy kevesebb, mint a felét érték el a tagállamok annak a 20%-os megtakarításnak, amit 2020-ig ígértek. Miért nem erőlteti jobban a bizottság azt, hogy ez a célkitűzés kötelező erejű legyen? Valójában mi ezt erőltetjük, ezért is akarjuk napirendjére venni a következő Eh, Európai Tanácsi Csúcsnak. Az energiahatékonyság területén még nem értük el, amit el lehetne, vagy el szeretnénk. Az energiahatékonyság a 2020-as stratégiánk eh, része, és jelenleg is eh, párbeszédet folytatunk a tagállamokkal, hogy a nemzeti célkitűzéseket fogalmazzák meg. A létező politikák és intézkedések csak 10%-kal fogják csökkenteni a növelni az energiahatékonyságot. A nemzeti tervek azonban ennél ambíciózusabbak, azonban még mindig nem érik el a 20%-ot. Először is szeretnénk a nemzeti célkitűzéseket megnövelni, 2013-ig eh, a felülvizsgálatot eh, elvégezni, hogyha azt látjuk 2013-ban, hogy a célkitűzést eh, nem fogjuk elérni, akkor jogilag kötelező célkitűzéseket kívánunk létrehozni. Reinhard Butikhofer. Nos, elnök úr, Bározó elnök úr, a következő kérdésem van a, az Európai Unión belül a megtakarítások visszatérítésével kapcsolatban. Öttinger biztos véleménye szerint, a német környezetminisztérium véleménye szerint is ezek a javaslatok oda vezetnének, hogy a legsikeresebb innovációs program a megújuló energiák terén, ami Németország energiaprograma, romba dőlne. Mit akar tenni azért, hogy nehogy az harmonizáció címén a német megtakarításokra vonatkozó, megtakarításra vonatkozó visszatérítés össze ne omoljon, ez, ennek nehogy gátja legyen. Mit tesz azért, hogy Öttinger úr pedig az energiahatékonyság kérdésénél ne az időt húzza. 2012-ben akar csak lépni, pedig ön éppen most mondta, elnök úr, hogy már most látszik, hogy a nem kötelező célok nem kielégítők, hogy akarja ezt felgyorsítani. Köszönöm. Először is hadd mondjam el azt, hogy Öttinger biztos az, aki az energiahatékonyság kiegészítő felfogását javasolja, és biztos vagyok abban, hogy mindent megtesz azért, hogy a célkitűzését elérje. Természetesen más szakpolitikai célkitűzések is vannak, mint az éghajlatváltozás elleni harc. Ennek tükrében hiszünk abban, hogy nem pusztán célok meghatározásáról van szó, hanem a tagállamokkal való együttműködésről is. Úgy gondoljuk, hogy jobb, hogyha a tagállamok a saját nemzeti céljaikat határozzák meg, és aztán majd mi megnézzük, hogy jó úton járnak-e, vagy sem. Ha igen, akkor jó, de ha nem, akkor majd előállunk mi, a, vagy legalábbis javasoljuk a kötelező célkitűzéseket. De ugye néha jobb várni egy kicsit, hogy elinduljon egyfajta önkéntesség vagy legalábbis korábban ezt így tettük, és úgy gondoljuk, hogy most is ez a megfelelő eljárás. De nem zárjuk ki, sőt ellenkezőleg nem zárjuk ki azt, hogy minden ország számára kötelező célkitűzés legyen. De a tagállamoknak azért meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy magukénak érezzék ezt a politikát, kialakíthassák. Köszönöm szépen, Paul Rübés úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Február 4-én lesz az energiacsúcs, jelenleg két irányelvről van szó, az egy, egyik a Bassarámen irányel, a másik pedig a környezeti elviselhetőség, a környezeti hatás vizsgálata. Azt kell megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt a két verziót fenntarthatóan egymással összeegyeztetni. Környezetről és energianyerésről egyaránt van szó. Úgy gondolom, hogy az engedélyezési eljárás ezen a területen nem lehet hosszabb egy évnél. A bizottság öt évet javasol. Szerintem az öt év az, az egy teljes jogalkotási időszak, illetve um, kormányzati periódus. Vajon készen áll-e a bizottság arra, hogy az időszakot ennek megfelelően csökkentse, és lehet-e a vízkeret irányelvet is úgy módosítani, hogy a tároló erőművek is es- esélyt kapjanak arra, hogy a napenergia és szélenergia közti kiegyenlítést biztosíthassák. A bizottság természetesen mindent megtesz azért, hogy megfelelő idő maradjon az elfogadásra és a végrehajtásra. A kérdés az az, hogy mi legyen akkor, hogyha némi késledelem van, hogyan lehet a legkoherensebb formában torzulások nélkül a belső piacon ezeket a döntéseket megvalósítani, vagy legalábbis ott, amire úgy gondoljuk, hogy a belső piac. Az energia pontosan az a terület, ahol nagyon eltérőek a szabályozások, ugyan van előrelépés, nem nulláról írunk, de február 4-én ugye az eddigi eh, közlemények alapján már eljárhatunk, és eh, a korábbi eh, éghajlat és energiacsomag alapján az előző bizottságon már foglalkozott ezzel. De ez azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy egyrészt csökkentsük ezt az időkülönbséget, de meg kell tudni állapodni a tagállamokkal, hogy mindezt nagyjából párhuzamosan csinálják, és akkor a, a, a verseny torzulás problémáját elkerülhessük. Köszönöm szépen, Vicky Ford asszony. A kutatás és az innováció fogja majd a versenyképességét növelni a gazdaságunknak. Tavaly először volt kutatás szempontból első egy európai egyetem, a Cambridge Egyetem az én választókörzetemben. Ebben az, ezen az egyetemen és a többi eh, kevésbé ismert egyetemen, valamint eh, kis- és középvállalkozásnál, nagyvállalkozásnál láttunk eh, nagy kutatási projekteket, amelyeket eh, a keretprogram finanszíroz. Sajnálatos módon ez a keretprogram, a kutatási keretprogram rendkívül eh, komplikált és bürokratikus. A parlament tavaly szavazott arról, hogy ezt a bürokráciát leépítsük, egyszeresítsük. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezeket a reformokat végrehajtsák? Köszönöm. Először is gratulálok a Cambridge-i Egyetemnek és az ön választókörzetének. Másodszorban kérném az ön támogatását és a frakciója támogatását ahhoz, hogy a kutatásfejlesztésre, az innovációra megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Cambridge a világ egyik legfejlettebb egyeteme, mm, és másfelől viszont vannak egyetemek szegényebb vidékeken is, amelyek nem tudnak saját forrást bevonni az egyszerűsítés természetesen az egyik legfontosabb prioritásunk az energetika, az innováció területén és a kutatás területén is. Az Európai Tanács csúcsán az Európai Tanácsi csúcson is beszélni fogunk az innovációról és más témákról, számvevőszéki jelentésekről, nem szabad elfelejteni, hogy mennyire fontos a kutatók szempontjából, hogy ne a papírmunkára vesztegessék az időt, hanem a kutatásra tudják azt szánni. Figurédo asszony következik. Brigada, consolidação financeira. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi konszolidáció, a megtakarítási politika a, és a különböző intézkedések közti különbségek mind befolyásolják a lehetőségeket, a szociális intézkedések, az innováció kiadásai mind csökkennek. Ha így folytatjuk, ha ezeket az intézkedéseket így kell végrehajtani, és további nyomást gyakorolnak Portugáliára és a többi országra, ahol gyenge a gazdaság, akkor még nagyobbak lesznek a különbségek, és akkor egyre nehezebb lesz, mert nem lesz szolidaritás az Európai Unióban. Egy kérdésem is van. Milyen intézkedéseket akarnak tenni, annak, hozni annak érdekében, hogy megfordítsák ezt a helyzetet? Milyen támogatást adnak a, például Portugália és más országok innovációjának, ott, ahol nincs elegendő forrás e terület állami finanszírozására. Hogyan próbálja biztosítani azt, hogy az emberek az energiaforrásokhoz hozzá férjenek, hiszen az energia egyre többe kerül. Nagyon nagy problémák vannak. Nos, Figurédo asszony ismeri a megtakarítási politikára vonatkozó felfogásunkat. Egy olyan ország, mint Portugália, amelynek problémái vannak az állam eladósodással, az állami költségvetés eladásodásával bizonyos dokumentumok alapján tudható és közismert lehet a hozzáállásunk, felfogásunk is. Nagyon fontos az is, hogy ne csak az energia területén, de az oktatás képzés területén se csökkenjenek a beruházások. Vannak olyan országok, ahol az úgynevezett megtakarítási intézkedések sikeresek voltak, de a kutatás és oktatásra vonatkozó költségeket növelni sikerül ezzel együtt. Ezek a sikeres országok. Persze a szolidaritásra szükség van. Európai szinten pedig gazdasági kohézióra is szükség van. A szolidaritás fontos, nem szabad, hogy csak szavak szintjén legyen meg, hanem igenis végrehajtásra kell, hogy kerüljön. Judit Merkes asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az innováció megváltoztatja a gazdaságot, a társadalmat, és az egyik legfontosabb kezdeményezése az Európai Uniónak is. Az integráns megközelítés nagyon fontos, és nagyobb integrális, integráns megközelítésre lenne szükség. Az innovációs partnerségek például csak indirekt hatással vannak. Úgy gondolom, hogy sokkal holisztikusabb kezdeményezésnek kellene lennie. Az alapokat is jobban össze kellene hozni, a, az, e, a töredezettségeket, a szétaprózódást el kell kerüljük. Éppen ezért azt kérem, hogy ezt meg lehetne vizsgálni. Mondjuk így legyene egy fő sodrás, egy fő áram, amit a tagállamok követhetnek. Az energiával kapcsolatban valami más mindannyiunknak jelentős innovációra van szükség. Mindig arra gondolunk, hogy valami nagyot kell tenni, pedig nagyon fontos a sok apró helyi energiaellátás is. Az állampolgárok számára ez fontos, és a kollégákkal együtt én is gondolom, úgy gondolom, hogy fontosan a kötelező célkitűzésekre. teljes mértékben joggal aggasztja önt a szinergia hiány problémája európai szinten. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy konstruktív módon foglalkozzon a tanács ülése ezzel. A partnerségek olyan célt jelentenek, amelyekkel szinergiát eredményező eszközöket tudunk meghatározni európai, nemzeti és regionális szinten. Hogyha ezeket egy esernyő alá tudjuk hozni, akkor úgy gondolom, hogy európai szintű megoldásokat találunk, az Európai Unió egészére vonatkozó megoldásokat a kihívásokra. Azt kéri, hogy gyorsítsuk fel a kutatás és piac közti időt, tehát piacorientált innovációval, piacorientált termékek és szolgáltatások legyenek. Ehhez megfelelő részvételre van szükség. Ezt próbálja most a bizottság a tagállamokkal együtt megvalósítani egy átfogó felfogással a származási országokkal is. Köszönöm szépen, Nikolász Szalavrákos úr. Köszönöm, elnök úr. A tudományos kutatások, amelyeket a közelmúltban jelentetett meg a szaksajtó Izrael, Ciprus és Görögország felségvizeinek gáztartalékaival kapcsolatban azt mutatják, hogy Kréta környékén jelentős gázlelőhelyek vannak, illetve a az Európai Unió kontinens eh, szárazföldi területein is eh, vannak még gáztartalékok. Mindennek fényében az Európai Unió hogyan kívánja finanszírozni, előrevinni azt a kutatást, amely arra irányul, hogy eh, ezt az energiaforrást kiaknázzuk, illetve hogy a megújuló energiaforrásokat megtaláljuk és jobban kiaknázzuk, illetve milyen módon támogatja a vezetékek további kiépítését. az ön által vezetett bizottság feladata, hogy őrködjön a Lisszaboni szerződés hatályba lépése felett, miközben egy gazdasági válság közepén vagyunk. Bizonyára erre koncentrál leginkább. Ugyanakkor az amerikaiak meg egész egyszerűen csak több pénzt csinálnak. Mr. President, you cut the floor to a distinguished member. Köszönöm. A, akkor vette el a szót a képviselő úrtól, amikor szerintem készült valami jót is mondani nekem. Nos, reagálva felszólalásának első részére, mi magunk nem tudunk gáz lelőhely feltáró munkát végezni. A, az európai infrastruktúrának a legfontosabb eleme a kapcsolódások a különböző kitermelő helyek között Erről szól az európai csúcs, illetve az Európai Unió munkája. Északon a Balti-tenger környékén már ez megvan, ezek a kapcsolati pontok. Most a déli részen kívánjuk ezeket kiépíteni. Azerbajdzsáni kiinduló ponttal például egy déli folyosót, amelyen keresztül gáz tudunk hozni Európába. Azt gondolom, hogy ilyen infrastruktúrális beruházásokra van szükség az energetika területén. Karinz úr, egy perc. President Barroso Kongs, komisszénákos... Tisztelt elnök úr, Barroso úr, a bizottság véleményem szerint igen kedvező kezdeményezést tett, mégpedig fenntartható energiainfrastruktúra kialakítását az egész Európai Unió számalatra keresztkapcsolatokkal, gázvezetékekkel. 200 milliárd euró lesz a költsége a hálózatok 2020-ig tartó megépítésének. A jelentés szerint ennek a felét magánforrásból, a magánszektorból kívánják biztosítani. A kérdésem a következő. A 100 milliárd euróból, amit tehát a hálózatokhoz kell, hogy 2020-ig a megépítésre fordítsanak, honnan kívánják beszerezni? Ezek EU források, vagy értékpapírok, vagy pedig más finanszírozási forrásokra gondolnak? Az elnök úr mikrofonja nincs bekapcsolva. Mint ön is mondta, képviselő úr, helyesen. 200 millió, milliárdos infrastruktúra beruházásra van szükség 2010-ig a gerinchálózatok megépítésére. E teljes beruházási igényt e, nem tudja pusztán a piac kielégíteni. A felét, a felét e, az állami, felét pedig magán szolgáltatásokból próbáljuk megfelelő magántőke bevonásával biztosítani. Ezért javasolunk például most a különválasztást, és egy sor olyan intézkedést, amelyel a magánberuházások racionálisabban, hasznosabban érkezhetnek, mert természetesen a díj szabályozási gyakorlatokat, a költségallokációs elveket is megvizsgáljuk. Ha mégis maradna különbség, akkor egy új pénzügyi eszközt javasol a bizottság az európai érdekek megvalósítására 2013-at követően az új pénzügyi terven a tőkerészesedések, garanciák és PPP, tehát állami és magán partnerségi hitelek. Mint tudjuk, erről már korábban beszéltünk az európai alapokkal kapcsolatban, projektkötvények kibocsátása is felmerül. Szonya Alfano asszony a következő presidente barroso la direttiva. köszönöm szépen elnök úr a seventy per es jogszöveg pontosan meghatározza hogy melyik azok megújuló energiáknak a körei, amelyek jogosultak közel támogatásokra. Ugyanakkor a biológia lebomló hulladékokról nem esik szó ebben a jogszabályban. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az európai polgárok azzal szembesülnek, hogy egyre költségesebbek az építkezések, a különböző hulladék égétőknek a felépítés költsége, beruházása óriási költségeket jelent. És hát a bíróság is megkereséseket kapott, több olyan panasz érkezett, amely bírósági eljárást idézett elő kötelesség szegés miatt, többek között Olaszország esetében is. És hát sok példát hozhatnék mindenre fel, de írásos megkeresés is született, most ezeket nem sorolnám fel. Most a ö, biológiák lebomló ö, hulladékról ö, van szó, miért kell e tekintetben ö, különleges fellépésre sort keríteni, mikor nem esnek ezek a derogáció hatája alá? Itt a 77 per 2001-es irányelvre utaltam ebben. Elnök, köszönöm szépen azt, hogy... Alfano, you rightly said that... Alfano asszony, önnek teljesen igaza van azt mondta, hogy nyilvánvalóan nem tudok részletes választ adni arról, hogy milyen jogsértési eljárások zajlanak most, fogalmam sincs, valóban nem tudok azonnal válaszolni. Azt azért elmondhatom, hogy 77 jogsértési eljárás van folyamatban az energetika területén, 55 pedig a belső piac témájában. Hogyha ezt a kérdést írásban felteszi, akkor válaszolok a kérdésére írásban. Köszönöm. Köszönöm. Obermeier úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az innovációról beszélünk, az éghajlat elleni, éghajlatváltozás elleni ö, harcról, ö, ö, és ezek a stratégiák részét képezik a 2020-as stratégiának úgy tűnik, hogy ezek tekintetében az Unió aktívan kíván fellépni, és egy új stratégiának a kialakítására is sor kerülhetne, és szükség lenne az ener, a nukleáris energia területén. Akkor, amikor Öttinger biztosnak feltettem ezt a kérdést, azt válaszolta, hogy egyelőre a nukleáris energia egy alternatívát jelent az elektromos áram előállításának, a szín útján való előállításához képes legalábbis, és e tekintetben nem létezik egy olyan Európai Uniós irányelv, amely erre vonatkozna Európában. Hamarosan megünnepeljük katasztrófának, a Csernobil katasztrófának az évfordulóját. Vajon indokolt-e úgy fellépni, ahogy fellép az Európai Unió, és úgy akar fellépni igazán az Európai Unió, amelyik védelmezi a megújuló energiákat? Ön is tudja, hogy az atomenergia területén a szubszidiaritás uralkodik. Van olyan tagállam, amelyik alkalmaz, használ atomenergiát, van, amelyik nem. Ugyanakkor az is tény, hogy az atomenergia a klímaváltozás szempontjából semlegesebb, mint a többi energiaforrás. Nyilvánvaló, hogy az Euratom szerződés alapján a bizottságnak is van kötelezettsége. Az Európai Unió előtt ez egy szén és acélközösség, illetve Euratom szerződés alapján működött ez a közösség. Ezért is kell foglalkoznunk a nukleáris biztonsággal, illetve a nukleáris kutatásokkal, továbbra is ezt fogjuk tenni. Köszönöm. You, you're bringing a, an optimistic message from Elnök úr, ön optimistán nyilatkozott Azerbajdzsánról és Türkmenisztánról. Ugyanakkor nem tudja megmondani, gondolom, hogy mennyi, hány millió köbméter gáz fog onnan érkezni. De mégis, vannak-e valami fajta becslések, nem tekintjük ezeket kötelező érvényűnek, e, lesz-e elég e, gáz ahhoz, hogy a Nabukolt, a déli e, folyosó gázvezetékét megtöltsék gázzal? Köszönöm. Az Azerbajdzsánban és Türkmenisztánban tett közelmúltban tett látogatásom során kötelezettségvel vállalásokat hallottam arra vonatkozóan, hogy hajlandóak ellátni bennünket gázzal a déli folyosón keresztül, és Aliyev úr is ezt ígérte, illetve egy nyilatkozatot is aláírtak erre vonatkozóan. A két elnök azt mondta, hogy megfelelő mennyiségű gázt hajlandóak Eh, adni Európának, eladni Európának többet is, mint amennyire most szükségünk van. Ugyanakkor természetesen vannak még problémák, kereskedelmi jellegű problémák, és a vezetékek megépítéséhez kötődő problémák is vannak, ugyanakkor gáz az van bőven. ha az Európai Unió tagállamai hajlandóak fogadni ezt a gázmennyiséget, és a Nabukkót vagy bármely más projektet életkép, működőképessé tesznek a déli folyosón, akkor érkezhet a gáz. Szilvia Adriana Tikau az utolsó kérdező. Köszönöm, elnök úr. Egyre több európai család költ több mint 10%-ot a jövedelméből energiára. Milyen konkrét lépéseket kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy csökkentse az energiaszegénységet, energiainséget? Az Európai Regionális Fejlesztési Alap eh, összegei felhasználhatóak a lakóhelyek energiahatékonyságának növelésére is, illetve felhasználhatóak lennének, ha a jövőtől, jövőtől kezdődően ezt lehetővé tennék. Köszönöm. Az energia természetesen nagyon fontos, de ennek keretében a fogyasztók védelme, a számlázás átláthatósága és egy sor egyéb kérdés Idézhetnénk még egy sor olyan területet, ahol intézkedéseket javaslunk közvetlenül a fogyasztók érdekében. Az alacsonyabb energia számla, nos, ez egy olyan dolog, amely legalábbis középtávon a valóban deregulált energiapiacsal hamarosan el lehet érni. Természetesen nagyon sok diszfunkció van még, és piaci erőfölénnyel való visszaélés is, de ahogy jelezte, a következő pénzügyi terv keretében eh, áll van ezeket a javaslatokat megtenni. Tehát a piacról kell, hogy jöjjön a megoldás része, de részben az Európai Bizottságtól, illetve a, az intézkedésektől, és már készítjük a következő javaslatokat. Köszönöm, kedves kollégák, a vitát, amely az innovációról és energiáról szólt. Nagyon fontos kérdéshez, és köszönöm önnek is, Barozó elnök úr. Ma másodszorra van itt egy nagyon kemény, nehéz vitában a parlamentben. Köszönöm mindannyiuknak.